Okay. Are you ready uh, to... Nos, kérdezem, hogy mindenki készen áll le a szavazásra? Hogyha igen, akkor Edith Bauerrel kezdjük. Megnyitom a szavazást. sorry, but you heard anyhow. And uh, the result... Elnézést, lezártam a szavazást. Az eredmény az világos. 40 szavazat mellette és egy ellene. Then we proceed to, uh, Sarkas Akkor Sarkas Alejandro következik, és ismét megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Uh, Lezárom. És szintén nagyon erős az eredmény, 40 mellette, egy ellen és egy tartózkodás. Jean-François Metier következik, és ismét megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom. 38 mellette, 2 ellene, és 2 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy döntöttünk mind a három szakértőt kiválasztottuk, tehát kinevezésre javasolni fogjuk őket. Ketten eljöttek ide a szakbizottságba tegnap délután, közülük egyébként. Az eljárás következő lépései az elnökök értekezletének a jóváhagyását jelentik, és az Európai Parlament elnökének a hivatalos ö, aláírását, tehát hogy kinevezi őket, ezért továbbítjuk a listát az elnökök értekezletéhez, és most pedig rátérünk a szavazás többi részére. As acting chair under Rule 53, 170 and 209, az 53-as, 170-es, 209-es szabályok értelmében a következő módosítókat tartom befogadhatatlannak azért, mert nem az mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó területekkel foglalkoznak. 3, 10, 11, 14, 22, 30, 31, 36 és 48. a módosító indítványoknak a benyújtóit arra kérem, hogy nyújtsák be közvetlenül ezeket a módosítókat még egyszer a Költségvetési Szakbizottsághoz, hogyha ott póttagok. A módosítók benyújtásának határideje január 31-e délután 3 óra a Költségvetési Szakbizottságban. McIntyre asszonynak megadom még gyorsan a szót. Elnök asszony, meg vagyok lepve a döntése miatt, mert pontosan azok a módosítók, amelyeket az MFF félidős felülvizsgálatánál benyújtottunk, és akkor senkinek nem volt semmi fajta kifogása. Uh, Sajnos erre pontosan nem emlékszem, de a lényeg az, hogy ezek a módosítók nem a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe tartozó témákat érintenek, és ezért a Költségvetési Bizottsághoz kell őket benyújtani. Ez egész egyszerűen ez az oka. Elég alapos vitát folytattunk, mielőtt a döntést meghoztam. Rendben, akkor Mondom még egyszer, hogy akik szeretnék újra benyújtani a módosítóikat, megtehetik közvetlenül a Költségvetési Bizottság felé január 31-ig. Most akkor térjünk rá a szavazásra. Nyolcas módosítóval kezdünk mellette. Uh, Ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Nyolcas módosító. And uh, the vote is closed. Lezárom. Két szavazattal elutasítottuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tíz az befogadhatatlan. Tizenegyes is. Tizenkettő mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom. A néppártnál egyen többen szavaztak, mint kellene. Most jó. És elfogadtuk 24 szavazattal. 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es, az nem befogadható, 15 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 27 szavazattal. elkompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 nem befogadható, a J kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. F a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 két részből áll, a második részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük tehát a 27-es módosító második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 szavazattal elutasítottuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30, nem befogadható, 31 sem, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 nem befogadható, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 Két részben szavazunk. Első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, második részről nem szavazunk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene, ellenőrizzük a 42-t, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk egyetlen egy szavazattal. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, C kompromisszum Elnézést, a 44-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és 26-21 arányban elfogadtuk. Tehát a C kompromisszumot is elfogadtuk, 46 mellette, ellene, ellenőrizzük a 46-ost is. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. 23 mellette és 21 ellene elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48, a 47-est ellenőrizni akarják? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 27-22 arányban. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene, ellenőrizzük az 54-est, megnyitom. Lezártam, 37-12 arányban elfogadtuk, 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító második része következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. FB név szerinti szavazást kérnék, a Jongerius asszony parancsoljon. A szocialisták tehát ezt kérték, úgyhogy így is lesz. Tehát az FB kompromisszumról Káza úr, a, az 59-es módosító második részéről van a név szerinti szavazás, vagy az FB kompromisszumról? Az FB kompromisszumról. Tizenegy személynek fel kell állnia ahhoz, hogy a név szerinti szavazást meg tudjuk tartani. Hát úgy látom, meg vagyunk, Tehát akkor még egyszer mondom, hogy az FB kompromisszumról név szerint szavazunk, és megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. Elutasítottuk 22-27 arányban. Ez azt jelenti, hogy a 60-as az okafogyott, a 62-es módosítóknak a második része következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 63-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazattal elutasítottuk. a 64-es, 65-ös és 56-os okafogyott, a 66-os mellett ki van. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 66-ost, megnyitom a szavazást. The vote is now closed. Lezárom. Elfogadtuk 32-13 arányban. 67-es módosító következik, de nem, mert ez okafogyott, a 68-as is. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es oka fogyott egészen a 71-esig, a het... tehát a 72-esre ugrunk, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 72-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 27 szavazat ellene. Egyes módosító mellett ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító ki van mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene. Tartózkodás elutasítva Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes az okafogyott The... Uh, Elkezdjük a szavazást a mentesítésről az unió általános költségvetés alól a missziók esetében. Az első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, elnézést, javítja magát az elnök, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan a 13-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat különbséggel. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás Elutas, ellenőrizzük a 17-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A módosított vélemény tervezetről szavazunk most elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 szavazattal, 8 ellenszavazat és két tartózkodás mellett. Gratulálok az előadónak. Roland úrnak. Következik az 2016-os pénzügyi évről egyes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most szavazunk a véleménytervezetről a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. And... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 szavazattal, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett. Köszönjük az előadónak, és folytatjuk az unió ügynökségei költségvetésének a megvalósításával. Az egyes kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Ötös mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Most pedig a véleménytervezetről szavazunk a módosításokkal együtt elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 szavazattal, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett. és köszönjük ezt is az előadónak. És következik a Eurofound-ról szóló mentesítés egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene. Megnézzük a 16-ost, megnyitom a szavazást. 16-os módosító. Lezárom a szavazást. 37 szavazattal elfogadtuk, és 12-en ellene szavaztak. Most szavazunk a módosított véleménytervezetről. Ki van mellette? Illetve elektronikusan szavazunk. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 42 szavazattal, 8 ellen szavazat mellett. És megköszönjük itt is az előadónak a munkát. A CEDEFOP-pal folytatjuk. Itt csak egyszer kell szavazni az egyes módosítóról. Ki van mellette? Ellene. Megnézzük ezt is elektronikusan, az lesz a legjobb. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról a CEDEFOP-pal kapcsolatban. Néha nagyon egyértelműen kell az utasítást kiadni. De most ez jól sikerült, mert 28-an ellene szavaztak, és 22-en szavaztak csak mellette. Köszönjük szépen! Most pedig szavaznunk kell a módosított véleménytervezetről, és most is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 szavazattal elfogadtuk, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett. Köszönjük szépen az előadónak! Most az OSA következik. A kettes bekezdés egyes módosítójával kezdjük. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette? Ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most szavazunk a módosított véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt 42 szavazattal elfogadtuk, nyolc ellenszavazat mellett. És senki sem tartózkodott. És ezt is megköszönjük az előadónak. Következik a mentesítés. Következik a nemek közti egyenlőség a média szektorban. Helen Boylan készítette ezt. Egyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette? Ellene tartózkodás. Megnézzük elektronikusan, 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 szavazattal, 8 ellen szavazat és két tartózkodás mellett megszavaztuk. Folytatjuk a 12-es kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene. Megnézzük elektronikusan a 26-os módosítót, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 szavazattal, 22 ellenszavazat mellett. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es mellette, ellene. A 31-es módosítót nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk két szavazat különbséggel. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 34-es módosítót megnézzük azért elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazat különbséggel. Elnézést, mondja az elnök. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Következő oldal. Hetes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 45-ös módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 szavazattal elfogadtuk. 46-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan az 57-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 ellenszavazattal. 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 61-es módosítót, megnyitom a szavazást. És le is zárom a szavazást. És most mi lesz? kérdezi az elnök. Ezt elutasítottuk. 62-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es módosító mellette, ellene tartózkodás. Megnézzük elektronikusan a 74-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 76-os módosító, első rész, részben szavazunk az ECR kérésére. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan a 86-os módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 ellenszavazattal. Tizenötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. preambulum bekezdések, 8-as módosító mellette, ellene. Megnézzük a 8-as módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Lehet, hogy ugyanez lesz az eredmény, de nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is elutasítottuk. Tizenhatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És most jön a záró szavazás a véleménytervezetről a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk 42 szavazattal, 3 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett. Köszönjük szépen az előadónak! Akkor haladjunk tovább. A következő téma. Napi rendi pont. A különféle szabályok és követelmények a közúti közlekedésben a vezetők kiküldésére. Nagyon fontos eleme ez a munkaerő kiküldésének vonatkozó szabályozás körében, amelyel foglalkozunk, és ha megnyugodtak a kedélyek a teremben, akkor megadom a szót rögtön a jelentéstevőnek. De ez adok még egy percet, hogy mindenki csendben elhagyja a termet. Most meg akkor megadom a szót Lebadajó asszonynak. Köszönöm, elnök asszony nem nagyon kellemes úgy beszélni, hogy mindenki kimegy a teremből. Reméljük, hogy nem a kollégák mennyisége, hanem minősége lesz majd perdöntő. Tehát nem voltak könnyű vitáink. Érdekes ott meghallgatni a különféle véleményeket. Először is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak hogy a nagy mobilitás csomagon belül ezt a javaslatot beterjesztette. Mint a vélemény fogalmazója és ö, egész irányelv társelőadója, világos, hogy a közúti közlekedés ágazat specifikus szabályozásokat tart igényt. Általában a közlekedés egy olyan sajátságos ágazat. Ezeket a szabályokat egyszerű, betartható módon, átlátható módon kell megszervezni, hogy a közlekedést úgy szervezzük meg, hogy jól működjön, miközben megvédjük a munkavállalókat is, meg az ipart is. A bizottság értékelése arra jutott, hogy azok az adminisztratív követelmények, amelyek fennállnak, a gépkocsi vezetők mobil szakmai sajátságait nem követi. És ez külön terheket ró a vállalatokra is, és a határon átnyúló szolgáltatások elé is akadályokat gördít. Véleménytervezetemben igyekeztem tovább egyszerűsíteni és javítani a szabályokat. Ez volt tehát a két prioritásom, amikor írtam a szöveget. Egyrészt a vélemény tervezetemben a tranzitot teljes mértékben kizártam a rendelet hatája alól, hiszen ez jogbiztonságot erősít, mert a, a tranzitálás nem jelent kiküldött munkaerői státuszt. Ez például tehát rögzíti a vélemény. Másodszorban a napok elszámolásáról a nemzetközi közlekedésben tovább léptem a bizottság javaslatához képest, mert számomra az általános munkaerő kiküldési irányelv még vitatott pontjait, például a fizetés, a hosszútávú kiküldetés és a kollektív szerződések témája még, még nyitva áll az egész irányelvet tekintve, tehát itt ebben az ágazati véleményben sem lehet rögzíteni. Szerintem nem realista dolog ugyanazokat a szabályokat, amiket eleve mondjuk az építőiparbarra írtak, a közlekedési ágazatra alkalmazni, hiszen a vezetők egy-egy nap során is több országban végeznek munkát akár. Óriási administratív teher volna, hogyha az általános munkaerőkiküldési irányelveket alkalmaznánk a gépkocsi vezetőkre, például a, bérelszámolásban. Aztán a kabotást illetően. Általában egyetértek a kiküldetési irányelv egyes elemeivel, ám nem lehet rákényszeríteni ezekre, ezekre a tevékenységekre mindent egy az egyben. sorban az életbelépés dátumai között ütközés van. Tehát a munkerő kiküldetési irányelv egésze és a legspeciális közötti dátumok eltérőek, nehéz ezeket összehangolni. Ezért azt javasoltam, hogy ezeket a témákat inkább a legspecialisban szabályozzuk, és ne kertsünk ezzel ilyen időpontbeli ütközéseket. Ugyanakkor a szabályok felől nincs pontos átláthatóság, akkor, az át, akkor mindig az általános munkaerő kiküldési irányelv legyen a mérvadó. Ebben ezek lennek azok az fő elvek, amelyek vezettek az első tervezet írásakor. Fontos lesz ö, ö, azt mind a három témadossziét egyeztetni, amelyekről ma beszélünk, az enyémen kívül tehát két másikat is. Ezeket egy perspektívában kell vizsgálni, és mind a három témadosszié vitája ebben a vonatkozásban rendkívül fontos lesz ma. Köszönöm. Köszönöm. Jazlovjecka asszony nincs itt ma. Kozlovska asszony helyettesíti ma őt, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék elnézést kérni Jazlovjecka asszony nevében akinek Lengyelországban más dolgai vannak. Ez nem tudott eljönni. Szeretném megköszönni Martinának, hogy vállalta, ezt, ezt magára vállalta ezt a nagyon bonyolult témát a munkaerő kiküldésének szabályozása a közlekedés ágazatban, ami egy nagyon sajátságos ágazat mobilitását illetően is, és egyetértek azzal is a jelentéstevővel, abban is, hogy világos, betartható, átlátható szabályokra van szükség. És a, az ágazat jó működése alapja lehet a, az európai piacú működésének. Évek óta foglalkozom én is a munkaerőkiküldési irányelvvel. Nagyon bonyolult téma ez, nagyon nehéz az eredetileg megfogalmazott elveket alkalmazni, amelyeket például azokat az elveket, amelyeket a közleked, amelyeket a építőipari munkavállalókra írtunk, lehetetlen egy egyben átültetni a közlekedési dolgozókra. Ezért értek egyet azzal a megközelítéssel, amelyet a jelentéstevő is alkalmazott. Innen épp pártot képviselve erősen koncentráltam az irányelv alkalmazásának határaira a nemzetközi közlekedésben, szállításban dolgozó gépkocsi vezetőkre. Fontos, hogy a munkavállalókkal szemben is méltányosan járjunk el, és ne vezessünk olyan helyzethez, hogy több jogrendszer egyszerre legyen alkalmazható vagy értelmezhető a gépkocsi vezetőre. Ilyen értelemben a tranzitot ki kell zárni a munkaerő kiküldésének irányelve alól. A három nap azonban szerintünk túl rövid nem kellően tükrözi a valóságos helyzetet. Ha a háromnapos módszertant alkalmaznánk, az voltak éppen 18 óra munkát jelentene a fogadó tagállamban. Tehát a hosszú távú munkaerőkiküldési szabályokat nem kellene itt alkalmazni, ezzel, ezben egyetértek az előadóval. Vannak a gályaink, vagy a kétségeink aztán, az, hogy a regionális és helyi kollektív ö, szerződéseket alkalmazik innen. Csak Ausztriában például 50 ö, különféle bérráta érvényesül a gépkocsi vezetőkre. Elképesztő adminisztratív tervet jelentene a ö, szállítmányozó vállalatokra, hogyha ilyen részességgel kéne figyelembe venni a bérezési szabályokat. Aztán az ellenőrzések és a szabályok betartatása tekintetében köszönöm Martina javaslatait, amelyek nagyon jó irányba mennek. A néppárban mi azt támogatjuk, hogy az ellenőrzések a lehetőleg eredményesek, hatékonyabbak legyenek. Fontos a tagállamok együttműködése ezzel kapcsolatban. Elektronikus rendszert szeretnék létrehozni a bevallások standard forma szerinti regisztrálására, és ebben lehetne lehet leggyorsabban nyilvántartani, frissíteni az adatokat. Különbséget kell tennünk a helyszíni ellenőrzések és a közötti ellenőrzések között. Nagyon nehéz az összes dokumentumot és mondjuk bérszelvényt, meg munkavállalói szerződéseket egy közúti elnőzés során ö, átnézni. Ezeket a helyben, a vállalatnál kitett, létrehajtott ellenőrzésekkor kell ellenőrizni és betáplálni az adatbázisba. Frakciónk számára rendkívül fontos téma ez, ám nagyon bonyolult is, és nagyon sok felelősség határozható meg. Sok képviselőtársam rámutatott arra, hogy a, a a három ö, kisebb teherautók, az állmagánvállalkozók, a letterbox vállalatok külön-külön problémákat jelentenek ebben az alkalmazásban, figyelemmel kell venni ezeknek a problémáit is, és a szürke zónákat fel kell számolni megfelelő elvek szerint, úgy, hogy megfelelő egyensúlyt teremtünk a munkavállalók jogai és a vállalatok versenyképességek között. Remélem sikerrel járunk ebben, köszönöm. Thank you. Köszönöm. Szocialista árnyékedőt nem látok. Utom van. Itt is van. Nagyszerű időzítés. Végner asszony. Fújja ki magát, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy kicsit késtem. Egy másik szakbizottságból rohantam. Kicsit nehéz alkalmazkodni a változó időpontokhoz. Tehát következőt szeretném elmondani. Olyan helyzet áll fenn, ahol komoly súlyos nyomást nehezedik a foglalkoztatottakra a közlekedési ágazatban. Jól tudjuk, hogy az Európai Unión belül nyílt munkaerőpiac, nyílt munkaerőpiac működik a, belső piacon, ez helyén való és jó dolog. Ám az alapja az kell legyen mindennek, hogy tiszteletben tartjuk az európai minimum standardeket a munkavállalók védelmében, a munkajog érvényesítésében. Ez az abszolút alapja, alapelve a belső piac jó működésének, és annak, hogy ezt a nyílt munkarapiacot jól tudjuk használni. Azért mondom ezt bevezetőként, mert jól tudjuk mindannyian, hogy a munkajogban elsősorban azt kell látnunk, hogy ő eléggé különböző nemzeti rendszerek, jogrendszerek léteznek, és az a széttartó jelleg nem csak a bérszínvonalakra vonatkozik, hanem más ö, szabályozott kérdésekre is. Ezért alapvető fontosságú és szükségszerű az, hogy a minimum standardeket a jogszabályok egyrészt betartsák, másrészt ellenőrizzék. Ezt, ez egy követelmény, amelyet mindannyian be kell tartsuk. Most pedig magával a témával a bevezető után foglalkozva, alapvetően az első naptól kezdve érvényben kell majd legyen a munkaerő kiküldésre vonatkozó irányelv. Különben az egész rendszer nem működik. Követelmény tehát az, hogy egy többé-kevésbé egyenlő játékteret teremtsünk, Ám ott is egy erőteljes mandátum, az egész, hogy az egész foglalkoztási irányelv, ő, ő, és vallotta ezt a célt a kiküldetési irányelvben, és ezt a irányelvet alkalmazni kell a közlekedési ágazatra. Ha megkérdezik a teherautósofőt, hogy milyen munka körülményei vannak, akkor olyan dolgokat hallunk majd, amelyek Európában nem is szabadna, hogy létezzenek. Sokszor 3,5 eurót kapnak órabérként, sok esetben 15 órát ül a volán mögött, és egy hónapot tölte anélkül, hogy egyszer aludt volna fedél fele, fedél a a feje fölött. hát el tudjuk képzelni, hogy gyakorlatban hogy fest egy-egy munkavállaló élete. Olyan körülmények ezek, amelyek nem méltóak európai munkavállalókhoz az Európai Unióban. A közlekedési ágazat a legsérülékenyebb ágazat, és hogyha kivételt adunk ennek az ágazatnak a irányából, akkor talán még rontjuk a helyzetet. A közlekedési szakszervezet Európai ETF-en belül is azt követeli, hogy ne adjunk kivételt a közlekedési ágazatnak az irányába Ha egyes kivét, megnyitjuk a, a egyes kivételek ö, ö, Pandora szelencét, akkor olyan lesz az a jogszabály, mint, egy, mint az ementális sajtel lesz lyukkal. Tehát nem kivételekből kell építkezni, hanem az egész rendszer egységességét kell biztosítani. Nagyon fontos ez, ennek az összefüggésében vizsgálva azt kimondani, hogy itt nem az alacsony bérű és magas bérű országok között, tagállamok közötti ellentétről van szó, hanem arról, hogy minden gépkocsi vezető számára méltányos munkakörülményeket biztosítsunk. Fontos ezt kimondani, mert ez a, ez a piac már abszolút liberalizált, és a legtöbb esetben ezekben a gépjárművekben olyan vezetők ülnek, akik olyan régiókból származnak Európából, ahol alacsonyak a bére. Ez már ma is egy tény. Ezért az kell legyen a cél, hogy a 8A cikket elutasítsuk, a közlekedési bizottság követelését, módosítását, és biztosítsuk a munkaerő kiküldési irányelv teljes körű érvényesülését itt is. Köszönöm. Thank you. Uh, I will now give the floor to... Köszönöm szépen. <clears throat> Most akkor McIntyre asszony következik. Parancsoljon. Thank you. Um... Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok Martinának a véleménytervezetért. A dolgozók kiküldetésével már elég régóta foglalkozunk, így vagy úgy úgyhogy jól ismerjük a témákat. És különösen annak örülök, hogy a milyen kiegyenlített megközelítést alkalmazott az előadónk. És a magyarázatban abszolút egyetértek azzal, hogy azok a szabályok, amelyeket nem lehet végrehajtani, vagy nem világosak, azok nem vezetnek szükségszerűen a dolgozók jobb véle, védelméhez. Tehát ki, meg kell találnunk az egyensúlyt a között, hogy méltó munkakörülményeket teremtünk a sofőröknek, plusz a szolgáltatók szolgáltatás nyújtási szabadságát a határokon átnyúlóan nem sértjük. A belső piac tulajdonképpen még a szolgáltatások terén nem jött egészen létre, és nagyon óvatosan kell eljárnunk, amikor ezen a területen szabályokat vezetünk be. Már azért, hogy nehogy valakit elrettentsünk attól, hogy szolgáltatásokat nyújtson így módon. Nagyon fontos ugyanis az, hogy Kelet-Európából származó vállalkozások működhessenek Nyugat-Európában és fordítva. Az administratív terheket mindenképpen korlátozni kell, amelyeket a tagállamokra, tagállamok vállára teszünk. viszont arról is gondoskodjunk, hogy ne hagyjunk lehetőséget a tagállamoknak arra sem, hogy mindenfajta protekcionista intézkedéseket vezessenek be a hátsó ajtón keresztül. Azt gondolom, hogy a bizottság eredeti javaslatában van egy-két terület, amivel nekem gondom van. Szerintem a bizottság javaslata további terheket ró a tagállamokra, hogy ilyen-olyan ellenőrzéseket végezzenek az úton, illetve a cégek székhelyein, és ehhez a, ugye a nemzeti ellenőrző hatóságoknak lehet, hogy plusz erőforrásokkal kell rendelkezniük, tehát én nagyon örülök az előadó azon javaslatának, hogy csökkentsük az administratív terheket. És gondolom, hogy abban egyetértünk mindannyian, hogy a lex specialis nagyon fontos, és hogy mindenképpen garantálnunk kell, hogy a végrehajtással ne legyenek komplikációk, tehát ugye a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos új javaslatok miatt. Azonban abban is egyetérthetünk, hogy a közlekedési ágazatot érintő része mindennek a Lex kell, hogy legyen. Tehát nem szeretnénk semmiképpen jogalkotási vákumot teremteni. A célunk az, hogy a kiküldött, kiküldött dolgozók a közlekedési ágazatban a lex specialis alá essenek, ahogy Martina javasolta a véleménytervezetben. Tehát nagyon elégedett vagyok a munkával, és teljes mértékben támogatjuk. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Patrick nincs, nem tudom, hogy ki van még itt a, a GUE frakciótól. Hogyha más nincs, akkor a zöldek képviseletében Terre Ránke, ő sincs itt. Mást nem látok a zöldektől. Róza Demátó az FDD-től itt van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ahogy előadónk is említette, a kiküldetési rendelkezések jelenleg nem megfelelőek a vezetők életére, és olyan helyzetben találják magukat, ahol nem lehet normálisan munkát végezni, ráadásul rengeteg nagy mértékben megnőtt a tisztességtelen verseny, mindenféle ellenőrzések pedig megnehezítik az életüket. Nem lehet összehasonlítani a járművezetőket a többi kiküldött dolgozóval, mert a többi kiküldött dolgozó az általában egy helyen tartózkodik a munkavégzés ideje alatt, és ugye így lehet meghatározni a kiküldetést. A tranzittól ez teljesen eltérő mert, és ugye ez már az első naptól jellemző. A tranzit esetében is azért talán jó lenne valami fajta időtartamot megjelölni, hogy ne lehessen illegális kabotást működtetni. ezért is fontos, hogy az intelligens menetíró készüléket, a GNSS rendszert mielőbb használja mindenki, mert így rögtön lehetne ellenőrizni a járművet, lehetne ellenőrizni az árukat, a végső úti célt, és így tovább, és ezeket a digitális adatokat föl lehet használni, ex és ex post is, és így ellenőrizni lehetne, hogy egy dolgozó milyen munkát végez egy fuvarozó cégnek a hatóságok is könnyebben tudnák ellenőrizni a cégeket, és a, azt is, hogy a dolgozók megkapják a fizetésüket, illetve milyen fizetést kapnak. A módosító indítványaimmal én tehát ezt céloztam, e, igyekeztem javítani a dolgozók védelmét és a kis- és középvállalkozásokat megvédeni a tisztességtelen versenytől. Köszönöm, elnök asszony! Thank you, uh, Dominik. Köszönöm. És akkor Dominik Mártán következik, hogyha itt van. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Martinát illeti köszönet, mert ennyire elmélyítette ezt a kérdést, és elég innovatívan közelítette meg. Már 2006 óta küzdünk ezzel az alapproblémával, ugye a bizottság elmondta ezt. A sofőrök munkakörülményei nehezek, a tisztességtelen verseny megvan, illetve a nyugat és kelet közötti különbségek is megvannak. Tehát a fizetés, a munkakörülmények, a járművezetők szociális védelme, én emlékeztetek mindenkit arra, hogy ugyanolyan kamionnal, ugyanolyan úton, ugyanannyi óra, ugyanannyi ö, áruval, 8-10 eurót ö, fizet óránként, hogyha mondjuk valaki francia cégnek dolgozik, ami 3-4-szer több, mint egy kelet-európai országban, és általában mondjuk 100 megállított kamionból 30-at kell megbírságolni, mert illegális a működés. Ezért tehát a menetíró készülék elengedhetetlen. A sokkal súlyosabban kellene a befogadó országban is megbírságolni azokat a vállalkozásokat, amelyek csalnak. Az országok közötti együttműködést természetesen támogatjuk, de a, nem értik a, az állampolgárok, hogy három nap van szükség a papírok beszerzéséhez, és így tovább, miközben minden kamionban a GPS van beszerelve, és ez alapján is intézkedni lehetne, ne beszéljünk tehát arról, hogy 2024-ig legyen mindenkinek menetíró készüléke. Már most megvannak az adatok és ugyanazok a szabályok vonatkozzanak az első naptól kezdve mindenkire legyünk tisztességesek és igazságosak, és mondjuk el azt is, hogy nem kell külön irányelvet létrehozni, a közúti közlekedése az egyetlen egy kiküldetési irányá vonatkozzon az összes kiküldett dolgozóra, mert különben soha nem lesz vége ennek, majd akkor holnap kezdjük a kőművesekkel, aztán a virágosokkal, és így tovább. És az elnök, asszony, elnök asszony el kell, hogy mondjam, hogy ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a vállalkozásokra, és persze a visszaéléseket meg kell akadályozni. A szállítás után visszatérnek a kamionok a, hazájukba, a sofőrök is? Itt egy nagy kérdőjel, hogy ha nem, akkor nem nemzetközi szállításról van szó, hanem tisztességtelen versenyről. Tehát a három nap után fel kell használni vagy a GPS adatait, vagy a menetíró készülék adatait, amely pontosan megmondja, hogy az adott időpillanatban hol tartózkodik az élintett kamion. Tehát a tisztességtelen kabotást is el kell felejteni, hetente vissza kell térni a kamionoknak a hazájukba a sofőrökkel együtt. Köszönöm szépen. Megköszönöm, és Pirinszki úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Предвид спецификата на дейността по отношение на командироването на работещите в транспорта, В редица държави членки, включително и в България, се прилагат правила, различни от общите, като това касае както вътрешните, така и международните командировки. Elnézést kérünk, mondja az elnök asszony, egy pillanatot várjon, tolmácsolás nem érkezett meg. Uh, hát akkor gratulálok, hogy a bolgár elnökség alatt nincsen tolmácsolás, akkor mondom angolul. Ami a kiküldetési irányelvet illeti a közlekedési és szállítási ágazatban, a legtöbb tagállamban, Bulgáriára is igaz ez, vannak olyan szabályok, amelyek eltérnek az általánostól. Ez a belső és a nemzetközi kiküldetésre is vonatkozik. Az át, a 96 per 71-es irányelv szabályai megalapozatlanok, ráadásul igen tartós káoszt eredményeznek a nemzetközi szállítási ágazatban az Európai Unióban. És egyébként a vállalkozásoknak is komoly nehézségeket teremtenek, plusz az ellenőrző hatóságok munkáját is akadályozzák. A szabályosított szállításról szólva, hát egy jármű egy nap alatt akár több különböző tagállam területén is áthaladhat. Úgyhogy nincsen semmifajta racionális módja annak, hogy meghatározzuk, hogy most akkor pontosan mennyi ideig, és milyen dokumentációval lehet bizonyítani, hogy megfelele a kiküldetési irányelv rendelkezéseinek. Plusz még az érintett tagállamok jogszabályait is figyelembe kell venni, ahol az érintett jármű abban a pillanatban tartózkodik. Tehát ennek alapján teljesen jogos az előadó javaslatait támogatni, az olyan változtatásokra, amelyek alapján konkrétan kizárnánk a 9671-es irányelv alkalmazását a tranzit esetében, illetve a nemzetközi szállítás esetében. utasok és áruszállításról is szó van, tehát a tranzitot és a nemzetközi szállítást kifejezetten ki kell zárni a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv hatája alól. Itt azoknak a jogszabályoknak kell érvényesülni, amelyek a vállalkozás székhelye szerinti országban érvényesek. A kabotás műveletekre természetesen alkalmazandó a 9671-es LK irányelv, hiszen itt a szolgáltatás nyújtó az érintett ország piacán működik, tehát a külföldi és helyi vállalkozások együtt, működ, együtt dolgoznak. Így tehát másképpen érte, nem lehet ö, azt hagyni, hogy másképp értelmezzék és alkalmazzák a szabályokat, ezért van szükség a változtatásokra. Ami az együttműködést illeti a tagállamok között, az ellenőrzések végrehajtásában. A bizottság javaslatai időszerűek és jogosak is. Mivel van lehetőség, és ezt már tapasztaltuk is a menetíró készülékek manipulációjára, valóban jogos, hogy támogassuk az úgynevezett intelligens menetíró készülék bevezetését mielőbb. Ez ugyanis jobban megfelel az egyes országokban alkalmazott elektronikus rendszereknek. Emellett további dokumentációs követelményeket előírni, és azt, hogy ezeket a, ezt a dokumentációt a járművezetők készítsék, tartsák maguknál munkaszerződésük másolatát, a fizetési igazolásaik másolatát, és így tovább beleértve, teljesen aránytalan. Az érintett társaságokra nézve ez aránytalan szabályozási terheket jelent, és egyáltalán nem logikus, közúti ellenőrzések esetében ilyen dokumentumokat elkérni, amelyek egyébként a munkaügyi ellenőrök hatáskörébe tartoznak abban az országban, ahol a társaság székhelye található. Tehát Labajova asszony, előadó asszony javaslata jó kompromisszum, hiszen ő azt kéri, hogy a dokumentumok álljanak rendelkezésre, ha erre vonatkozó kérés fogalmazódik meg az érintett társaság felé, észszerű időn belül tehát a vállalat fordítatja a dokumentumokat, amennyiben szükséges, és rendelkezésre bocsátja őket. Tehát azt javaslom, hogy támogassuk az előadóasszony megközelítését, ebben a témában, és az általa készített módosító indítványokat is, de természetesen jól magam is benyújtok majd néhányat. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy nem volt bolgár nyelvünk. Igen, most uh, gyorsan blatoltam a szövegemet bolgárról angolra. Tökéletes volt, mondja az elnök asszony. És Lope Fontányé kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzést szeretnék tenni. Én előadója vagyok a harmadik témának. Szeretnék arról beszélni, hogy a vezetőkre vonatkozó irányelv kapcsán egyértelmű, hogy a jelenlegi szabályozás nem elégséges, mert a, ez a mostani szabály nem ad elég időt a vezetőknek arra, hogy hazatérjenek a saját hazájukba. És ez csökkenti a vállalkozások jövedelmezőségét is, ami különösen a KKV-knak káros. És azt gondolom, hogy a tranzitot ki kellene zárni ebből a szabályozásból, és növelnünk kellene a napok számát, például 5-ről 7 napra kellene növelni, és ezeket egyben kellene kiadni. És azt gondolom, hogy konkrétan le kellene írni, hogy a követelményeknek a sofőröket alkalmazó cégre kellene vonatkoznia, és ez nem azonos azokkal a cégekkel, amelyek kiküldenek egy munkavállalót mondjuk egy egyéves szerződésre. Tehát ezt jó lenne beleírni a szövegbe. Köszönöm szépen. Köszönjük. Bach úr, öné a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Számomra fontos, hogy Martina Lebő a munkáját dicsérjem, hiszen jó alapot teremtett a további tárgyalásokhoz. Néhány pontot emelnék ki, amelyet ő is említett, meg több más kollega is, például a szabályok világosabb meghatározása, egyrészt, másrészt az ellenőrök munkáját, hogy könnyebbé tegyük, és egyáltalán lehetőséget adjunk arra, hogy tisztességesen ellenőrizhessenek. Egy nagyon sajátságos ágazatról van szó, nagyon komplex problematikával, a nemzetközi közlekedés, a kabotás, nemzeti piacok összehangolása sorolhatnám. Egyes vállalatok pedig specialistái e, ezeknek a közlekedési módozatok olyan kombinálásának, összekeverésének, hogy nagyon nehezen lehessen ez ellenőrizhető. Számomra minden módosító a TRAN bizottságban is, ahol nagyon fontos, hogy az ellenőrzéseket javítsuk, és minden erre irányuló javaslatot támogatok. Régener képviselőasszony is rámutatott számomra problémás pontra, hol kezdjük el megnyitni a, kis, a kaput a, a kivételek előtt, és hol zárjuk be azt. Ha megnyit az ember egy ágazatot, mondjuk a közlekedés előtt, a tranzitban, Luxemburg számára, hazám számára ez nem gond, hiszen állom fél óra alatt ki és bejönnek az országból a gépkocsik, ám a nagyobb tagállamok számára a tranzitálás definíciója is bizony problémás lehet, és kivételeket teremtett, amelyek nem kívánatosak. Mindenképpen a méltánytalan versenyre kell koncentrálni, ezt, ez kell, hogy irányítsa a jogszabályalkotást. Fel kell számolnunk a, a tisztességtelen versenyt ami pedig az általános irányelv hatáját illeti, szerintem el kell kerüljük azt, hogy egy jogi vákumot hozzunk létre. A közúti közlekedésen való szállításban. meg kell hagyni az irányelv hatáját, és a legspeciális révén kell megjelenteni ennek az ágazatnak a sajátságos pontjait. Thank you very much. Köszönjük szépen. Rassantier asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kiküldött munkavállalók témaköre nagyon fontos. Szeretném megköszönni Martina Csabalovának az elvégzett munkát. Rendkívül nehéz volt az ő feladata. A kiküldetési irányelvet át kellett ültetnie erre a konkrét ágazatra, a közlekedésre és egyetértek az ő javaslataival. Először is azt illetően, hogy mennyire fontos a kiküldetési alapelveket alkalmazni a kabotásra is. A kabotás valódi konkurenciát teremt a helyi vállalkozásoknak, és fontos, hogy a belső piacon a cégek ugyanolyan feltételek mellett versenyezhessenek, a jövedelmeket illetően, és hogy a munkavállalók ugyanolyan jogokat élvezhessenek. Ezért fontos betartani ezt az elvet. Ezt a politikusok is támogatják, és Jean-Claude Juncker is azt mondta, hogy azonos munkáért azonos bért kell adni. És abban is egyetértek az előadóval, hogy a kiküldetést nem szabad alkalmazni a tranzit műveletekre, hogyha ott nem történik kereskedelmi tevékenység egy adott tagállam területén. Tehát itt nincsen közvetlen versenyhelyzet, de tudjuk, hogy ez nem mindig teljesül. Vannak olyan műveletek, amelyek vegyesnek számítanak, és így nehézé válik ezeknek az ellenőrzése. Ugyanakkor, ami a nemzetközi szállítmányozást illeti, nem oszlom az előadónk, nem osztom az előadónk véleményét, mert ő szeretné kizárni ezeket a kiküldetés irányelv hatája alól. Hogyha egy országban kereskedelmi tevékenység zajlik, akkor ugyanolyan feltételeknek kell alávetni mind a cégeket, mind pedig a munkavállalókat. Ez a célja a kiküldetés irányelv felülvizsgálatának, és ezért ugyanezt kellene alkalmazni a legspeciális esetében is, ami egy konkrét szektorra vonatkozik. Mm, és ez teszi lehetővé az egyenlő bánásmódot. Ez nagyon fontos, ez a szociális Európa lényege, ez a mi kiindulási alapunk. Tehát fontos, hogy ezeket a nemzetközi szállítmányozásra is kiterjesszük. A bizottság egy háromnapos időszakot javasol. Nagyra értékeljük, hogy a bizottság próbált kompromisszumot találni, de a megvalósítással kapcsolatban kételjeink vannak. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a kiküldetési irányelv már az első naptól érvényes lenne. Minden eltérő magyarázat megalapozatlan, hiszen itt mindenki tudja, hogy azonnal jár az összes vonatkozó jog. A tahográfoknak köszönhetően minden szükséges információnk megvan a szabályok alkalmazásához, tehát semmi oka nincs annak, hogy ezt a problémát elkerüljük, hiszen a technológia lehetővé teszi, hogy már az első naptól kezdve alkalmazzuk ezeket. Ami pedig az átültetést és a szabályok alkalmazását illeti, itt joghézak keletkezhet. Amíg nincsen speciális jogszabály, és most már 22 hónapja dolgozunk ezen a témakörön, elnök asszony, ezt mindannyian tudjuk – a Lex Specialis már megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát. Ezt sikerül vajon a 2019-es választások előtt elfogadni? Ezt senki tudja garantálni, senki. Lehet, hogy lesz egy végleges szövegünk, de az is lehet, hogy nem. Tehát akkor mi történik? Mi van akkor, hogyha a Lex Specialis nem lép hatályba, mielőtt 2019-ben meglennének a választások? akkor milyen lesz a parlament 2019 után? Hogyan fogunk ebben megegyezni? Elnök asszony pontosan tudja, hogy nekem mi az álláspontom ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt észszerűen kell eljárni, és ebben az esetben a legspeciális meg kell szavazni, és ennek érdekében a kiküldetési irányelvet előbb át kell dolgozni. És ez kell, muszáj, hogy vonatkozzon a kiküldött munkavállalókra a szállítmányozás területén. Most egy 1996-ból származó irányelvünk van, és ezt nem szabad tovább folytatni. Tehát szükség van a legspecialisra, de előbb egy olyan jogszabályt is meg kell várnunk, ami lehetővé teszi az ellenőrzést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Morán Santi asszony. A listámon a következő Kávé Sambon úr, de ő nincs itt. Tehát most Sojderova asszony következik. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, hozzászólni az jelentés tervezethez. Én személy szerint eh, támogatom az előadó álláspontját, és eh, a módosításokra is van néhány elgondolásom. Ami az első részt illeti, amit módosítani fogunk, az a kiküldetés irányelvnek a sofőrökre vonatkozó része. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, mert ez a vezetők biztonságát tartja szem előtt, illetve az ő szociális feltételeiket, valamint a vonatkozó ellenőrzéseket. És ahogy hallottam a vitából, senki nem kételkedik abban, hogy egy hatékonyabb együttműködést kell megvalósítanunk határokon átnyúló szinten, hatékonyabban kell az ellenőrzéseket végeznünk, és azt gondolom, hogy nagyon jogos volt az ellenőrzést itt felvetni. Másodszor, ami az ágazati szabályozásokat illeti, itt egy kicsit csalódtam, mert a bizottság egyértelműen elismerte, és mi is elismertük a vita során azt, hogy a munkavállalók kiküldetésében szükség van egy legspeciálisra. Egy konkrét vonatkozó szabályozásra van szükségünk a közlekedési ágazatban. És itt egy háromnapos határidőt szabtak meg. Tehát a vita elsősorban erről szól, meg kell vizsgálnunk, hogy honnan számítódik ez a három nap, és hogy mit fog ez jelenteni az összes ágazatban. Én mindenképpen támogatom azt, hogy hosszabbítsuk meg ezt az időszakot. Ez azért fontos, mert így lehet a nemzetközi szállítmányozást valójában végrehajtani, és ebben az irányban fogok módosítókat is benyújtani. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük, Balasz úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem szabad itt összekeverni a dolgokat. Egy közúti sofőr kettős feladatot végez, egyrésztről a szállítmányozást, másrésztről pedig a kereskedelmi tevékenységet. Tehát változtatásokat és hasonlókat. Először is úgy gondolom, hogy Jabalova asszony jó munkát végzett, különösen a kabotást illetően, és igen, ami a kabotást illeti, ott már kereskedelmi tevékenységről van szó, és itt egy egyértelmű szabályozást kell ö, megalkotni, amelyre a kiküldetési irányelv is kell, hogy ö, vonatkozzon. És ö, ez segít a szociális jogok egyenlővé tételében, és megelőzi a szociális dömpinget és pontosítani kell azt is, hogy mi vonatkozik magára a szállítmányozásra, tehát amikor a sofőr csak vezet, és hogy mi vonatkozik a kereskedelmi tevékenységre. Ezt a kettőt fontos megkülönböztetni. Hogyha egy sofőr csak áthalad egy országon, akkor nincs értelme annak, hogy az adott ország szociális szabályai vonatkozzanak rá. De ha egy sofőr ott vált a társával, akkor ott már élnek a szociális jogok, és a javadalmazást is megfelelően kell megállapítani. Tehát a kiküldetés ezekre az esetekre kell, hogy vonatkozzon. És szükség van a tahográfra, ezt már ezerszer elmondtuk, technikai szempontból ezt meg lehet valósítani, most már csak a politikai akarat hiányzik ehhez. És természetesen, hogyha nincsen új generációs intelligens tahográf, akkor nem lehet elérni azt az eredményt, amit szeretnénk, de ez mindössze politikai akarat kérdése. Ma nem akarjuk szociális szempontból szabályozni ezt az ágazatot. Tehát itt egyértelmű politikai akaratra van szükség. És két dolgot szeretnék még mondani. Az első az, hogy azt gondolom a határidők, ahogy azt az előadó is megfogalmazza, itt ezzel szemben Morán Santié asszonynak igaza van. Ameddig nincsen lex specialis, addig arra van szükség, hogy a sofőröket lefedje, rájuk is vonatkozzon a kiküldetés irányelv, mert különben egy torzulás jön létre az összes munkavállaló, illetve a sofőrök között. És azt gondolom, hogy ez támadhatóvá is tesz minket. És azt kell mondjam, hogy megdöbbentett az, amit a Nemzeti Frontbeli kolléga mondott az imént, azért, mert önök harcoltak minden olyan jogszabály ellen, amely szociális szinten harmonizálta volna a munkaügyi feltételeket. Úgy tűnik, hogy ezt csak nemzeti szinten kell megtenni, európai szinten pedig önök szerint nem. De ma az első érv, amelyet kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban felhoznak, az az a munka, amit Jabalov asszony végzett. És itt egy ellentmondás van, azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkodni. Thank you. Köszönjük szépen. Azt javaslom, hogy most azonnal térjünk is át a következő napi rendi pontra. Az előadó Bach úr. Vagy elfelejtettem még valakit? Ó, elnézést, mondja az elnök. Szabályova asszony. Talán az lesz a legjobb, hogy ha ő mm, fejezné be ezt a vitát. És a következő napi rendi pontról egyébként is beszélnünk kell. Csak reagálnék néhány felvetésre, és lezárnám a végén, ha lehet. Mindenkinek köszönöm. Érdekes volt meghallgatni a különféle álláspontokat, mindet figyelembe veszem, amikor a kompromisszumokat kialakítjuk, hogy várom a további módosítókat és a kompromisszumok kereteit ennek alapján függ. Sok gondolat egyetértek, sokan meg nem. Nem akarom most ezeket itt beosztályozni, ennek nem sok értelme volna a helyt. Néhány dolgra azonban emlékeztetnék. Először is Evelyn Régnernek, Régner asszonynak mondom, emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottságban a munkaerő kiküldetési irányelvről szavaztunk, és ott Lex utalta a közlekedési témákat. Mindannyian megszavaztuk ezt akkor ez történt a parlamentben és meg a tanácsban. Ez most járt a helyzet. Azt nem lehet azt mondani, hogy nem akartuk a bizottságban, mert hogy megszavaztuk. Aztán másodszorban azt is meg kell nézzük, milyen perspektívákból lehet vizsgálni ezt a problémát. Ezért javasoltam ezt a tervezetet, amely világos és egyszerű, és különféle perspektívából vizsgálja a jelenséget. Hiszen mi a probléma? Mindenki elmondta, így vagy úgy, hogy mi a voltak éppeni probléma, amit le akarunk küzdeni, a tisztességtelen verseny. Ezzel lépünk fel. Egyetértenek vele? El akarjuk kerülni a visszaéléseket. Meg azt, hogy túlzott bürokrácia terhelye a vállalatokat. és azokat a tényezőket, amelyek leginkább okozzák a, a tisztességtelen verseny, például nomád gépkocsi vezetőket, Bachur is említett hasonlót. Ezek okozzák főleg a, a, a tisztességtelen verseny. Aztán a kabotás adott esetben mindenki említette. Szerintem egyetértünk mindannyian abban, mi a probléma és mi, mi ellen szeretnénk fellépni. Én egy kicsit más logikát követtem azonban a, a, a területemben, hogy ne a napokat számoljuk, mert ha ezt elkezdjük, jól tudjuk, mennyire makacsak vagyunk mindannyian. Ha elkezdünk harcolni a napok számán, valaki hármat akar, a másik ötöt, a huszot, abból sem fogunk kikeveredni. A logikám tehát az lenne, nézzük meg mi a voltak éppeni probléma, határozzuk meg mit is jelent a nemzetközi közlekedés, vagy szállítás, és találjuk meg a szükségszerű egyensúlyt a munkavállaló védelme és a szolgáltatások szabadsága között. Nézzük meg tehát különféle perspektívákból. Ha megváltoztatjuk a szabályokat, hogyha túlzott bürokrációval terheljük agyon a vállalatokat, és nem próbáljuk észszerűsíteni az ellenőrzések logikáját, akkor újra, újra kell majd tárgyalni az egészet néhány év múlva. Ezért akartam a perspektívát változtatni, nem a napok számán akarok vitázni, mert a kérdés az, hogy mit akarunk elérni a belső piacon ezzel. És a végén szeretném megköszönni Elizabethnek, hogy megmutatta a hatályba lépés rendkívül fontos és nagy kihívás. Beszélem elején elmondtam, legyünk körültekintőek. A hatályba lépés dátumát illetően kérem mindenki egyeztesse össze az egyes témadossziékat, koordinálva a dátumokat, a, a nagy irányelv felújítása és a legspeciális összehangolása között. És mert én vagyok az árnyékeladója a két másik témának, ezért is mondom, ezek nagyon összekapcsolódnak, Legyünk tehát körültekintőek abban, hogyan tudjuk őket összekapcsolni, és közös logika szerint tárgyalni őket. Igen, köszönöm, és az idő menetrendje is össze van kapcsolva a három témának, hiszen a módosítók határideje itt jelentésnél január 30-a, a vita most lesz a foglalkozási Bizottságban 20, március 27-28-án lesz a szavazás, a Közlekedési Bizottságban pedig május 15-én. És látható a menetrend a következő napi rendi ponttal kapcsolatban is, ezáltal, és ezzel is kezdjük annak a vitáját, hiszen összekapcsolódik a kettő. George Bach úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megállapítani, hogy az Európai Bizottság javaslata jó kiinduló pontokat tartalmaz, például jobb együttműködést irányoz elő a, a végrehajtási hatóságok között, és az információ javítását is megcélozza. Fontos az is, hogy tisztázzuk, hogy a rendes hetes pihenőadó 45 órában vagy annál több, az nem a vezetőülés mögött, vagy a kabinban töltendő, ezt az Európai Bíróság ítélete is megerősíti ezt az értelmezést. Az a gondolat, hogy a gépkocsi vezető rendszeresen hazatérhessen, szintén üdvözlendő. Mert a bizottság javaslat nem határozta pontosan meg, miben áll ez. Ezért szerintem a, az otthon fogalmát is meg kéne határozni definícióban, mert a gépkocsi vezető lakhelye kell legyen ez, és nem a vállalat székhelye. Ez a 9-es módosító tartalma. E, kezdettől fogva úgy gondoltam, hogy az érvényben levő szabályok mm, van a pihenő idő, rendben lenne, hogyha rendesen betartanák ezeket. Tehát a betartásra kell koncentrálni, ezért állásfoglalásomban a pihenőidő vonatkozó e, szabályok betartását hangsúlyozom. Aztán igyekeztem azt szerintem pozitív pontokat egy tető alá szervezni, a gépkocsi vezető munkakörülményeit javítandó, és ezáltal a közlekedés biztonságát is elős javítva, anélkül, hogy a vállalatok rugalmasságát csökkentenék. A három és fél tonnánál könnyebb gépjárműveket is a hatály alá kell vonni szerintem emiatt. Ezek között könnyű teher gépjárművek csak akkor esnének a hatály alá, hogyha 100 kilométernél messzebb mennek a vállalat székhelyétől, tehát hogy a helyi vállalkozásokat ne terheljük túl, csak a tényleges szállítási vállalatokat. Aztán az Európai Bizottság javaslatában a, kom- a csökkentett pihenőidő kompenzációja csak a 45 órás rendes pihenőidő fényében engedhető meg. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 5 hét után legalább 66 óra pihenődét kell adni, tehát a 45 óra is, vagy a meghosszabbított pihenidő, vagy a gépkocsi vezető otthonában, vagy az által szabadon választott helyen töltendő el. 11-es módosító. Reális. Nem tudom, reális a vállalattól azt követelni, nem túlzott követelés, hogy úgy szerezze meg a munkát a vállalat, hogy legalább 5 hét múlva hazamehessen a sofőr. Az egyik legfontosabb pont az a dátum, amely alapján ö, intelligens tahográffal kell felszerelni minden gépjárművet. Az előző jelentésben is említést kapott az, hogy mennyire fontos ez az eszköz a jövőben. Egyfajta műszaki forradalom, digitalizáció folyik, minden ágazatban, ehhez kell tartani magát a közlekedésnek is, és az intelligens tahográf bevezetésében a 2019. június 15-i dátum, amelyre az újonnan ö, bejegyzett gépjárműveket fel kell ezzel szerelni, szerintem elfogadható. Ám a 15 éves átmeneti időszakot szerintem 5 évre kéne csökkenteni, ezt a türelmi időt ez pedig az adminisztratív terhek csökkentésével is egybecseng, a vállalat és a gépjárművezető, valamint az adminisztratív hatóságok szempontjából is fontos cél ez. Aztán még egy pont, ami fontos számomra, hogy erősítsük azt a cikket, amely kimondja, hogy a vállalatok a nem fizethetnek plusz, vagy nem vonhatnak le pénzt a megmozgatott tonna terhek, vagy a kilométer szám alapján. Ez a tiltás eddig csak akkor volt érvényben, hogyha a kifizetés egyfajta veszélyt, közlekedés biztonsági veszélyt érint. Ez azonban e, szinte ellenőrizhetetlen, tehát aztán használnak ilyen, élnek ilyen fizetéssel, kifizetéssel váltok továbbra is. Örülök az árnyékadó munkájának, és jó az együttműködés. Fontos ez a munka, hiszen jelzést tudunk adni, fontos jelzést, és ez segíti a munkavállalók, a vállalatok, a hatóságok munkáját, és általában a közlekedés, közúti közlekedés biztonságát segíti elő. Köszönöm. Thank you, Mr. Bach. Köszönöm, Bach úr. Az árnyék előadók következnek. Thank you very much, Madam President. And as a general remark, I want to say that... Christian Senor. köszönöm elnök asszony. Ha nem tudunk javítani a közlekedési ágazatban a munkakörülményeken, akkor nem fogunk tudni vonzás képes ágazatot teremteni, amely majd ide munkaerőt is vonz a jövőben. Tehát ezért is szeretnék köszönetet mondani Bach a munkájáért, mert nagyon jó munkát végzett eddig ebben a jelentéstervezetben. Elmondhatom, hogy a legtöbb módosító indítványjal egyet is értek. Vannak még további témák, ahol majd én is módosítókat nyújtok be, amelyek ugyanabban az irányban mutatnak, mint ő. Egy-két helyen azonban én még tovább is mennék, mint az előadó, és ebből kettőt említenék. Én az intelligens menetíró készüléket mielőbb szeretném látni a járművekben, mert ez az eszköz a szabályok betartatására kiválóan alkalmas, és én nem látom, hogy miért nem lehetne ezt 2021-től előírni. és például azt is szeretném, hogy a sofőrök hazaútját fizessék ki a munkadók, hogy ne csak úgy ott hagyják őket egy másik országban. Összefoglalóan tehát remélem, hogy sikerül majd olyan kompromisszumokat találni, amelyek javítják a közúti biztonságot és a munkakörülményeket is, és várom természetesen a többi árnyék előadóval végzett közös munkát. Köszönöm szépen, az LCR e képviseletében Slotowski úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Bach úrnak a véleménytervezetéért, mert azt hiszem abban mindannyian egyetértünk, hogy a képesített járművezetők munkája nehéz, és mindannyian szeretnénk azt garantálni, hogy kipihentek legyenek a járművezetők, mert csak akkor tudnak biztonságosan vezetni. Azt azonban ne felejtsük el, hogy ez az ágazat nagyon ki van szolgáltatva az újabb és újabb administratív terheknek, ezek akár időbeli megszorításokat plusz költségeket rólnak az ágazatra. Bachor azt is megemlítette, hogy a parkolási lehetőségek hiányoznak szinte mindenütt az európai közutak mellett. Van egy európai szervezet, a parkolóhelyeket, parkolóhelyekkel foglalkozó szervezet, és ők számoltak be arról, hogy csak Németországban hatalmas hiány van, tehát ez azt jelenti, hogy ha az egész Európai Unióra tekintünk, akkor évekbe telik ezeknek a parkolóhelyeknek a megteremtése, sőt, akár lehet, hogy több évtizedbe is, mire ezeket a szabályokat be lehet majd vezetni. Aztán szerepel itt az a lehetőség, hogy a vezető fülkében lehessen pihenni, vagy lehessen aludni. De erre addig szükség van, amíg nincsenek parkolóhelyek. Hosszú utakat vezetnek a járművezetők ezekben a járművekben, és mivel nincsen parkolóhely, ezt az opciót még biztosítani kell, hogy a vezetőfülkében alhassanak. Aztán pedig a a heti pihenőidő 45 óránál hosszabb heti pihenőidő esetében, hogy biztosítani kell, hogy visszatérhessenek a vezetők a lakóhelyükre. Sok módosítás szerepelt a szövegben, az egyetlen egy, amit negatívnak tartom, az, hogy há- tartottunk, hogy három hetente kötelezően visszatérjenek a lakóhelyükre. Talán hat hét az jobb megoldás lenne, és a járművezetőnek kellene meghagyni a lehetőséget, hogy döntsön, hol tölti el a pihenő idejét. A következő pont a szabályok alkalmazása a három és fél tonna alatti könnyű haszongépjárművekre. Nagyon sok kis és középvállalkozás rendelkezik ilyenekkel, és ez bizony megnöveli a KKV-k költségeit és az adminisztratív terheiket is, méghozzá aránytalanul. Aztán pedig az irányelvben előírt időszak rövid. A digitális menetíró készülékkel kapcsolatos rendelkezések nehezek, ugyanis a szakértők véleménye szerint nem old meg mindent egy digitális menetíró készülék, ráadásul ezeknek a készülékeknek a telepítése komoly kihívás és nehézség, főként a kis és középvállalkozások számára. Szerintem a bizottság javaslatát ilyen irányban megváltoztatni nem feltétlen megalapozott. Én Bachurral egyetértek, ő azt mondja, hogy a valódi megoldandó probléma, hogy az ágazatot vonzóbbá és biztonságosabbá tegyük, az a parkolóhelyek e, hiánya. Tehát ezt a problémát kell megoldani, hogy legyenek biztonságos parkolóhelyek, valamint megfizethető szállás lehetőségek. Ez viszont több évet fog igénybe venni, és az időszak elején túlságosan nagy terheket ró a vállalkozásokra, különösképpen a távoli régiókban, periferális régiókban működő cégeknek, akik biztos, hogy a fogyasztóikra fogják hárítani a plusz terheket. Módosító indítványokat fog majd a frakción benyújtani, és biztos vagyok abban, hogy a véleménykülönbségek ellenére megtaláljuk majd a kompromisszumot. Köszönöm, mondja az elnökasszony, és ki a következő árnyék előadó? Uh, yes, it's uh, uh, Martina. Uh, it's your... Természetesen, bocsánat, Martina. Mindenütt szerepel az ön neve. Igen, mondja Martina. Jó szerintem, hogyha itt uh, így dolgozunk, mert ezek a dokumentumok összefüggnek, ezek a dossziék összefüggnek. És egyet is értettem itt Bachóral, jó, hogyha itt foglalkozunk például ezzel a nomád vezetéssel, e- ennek a problémájával, és hogyha olyan szabályokat fogadunk el, amelyeket végre is lehet hajtani a gyakorlatban. Már elmondtam az előbb, hogy egyébként nincs értelme, és nagyon örülök annak, hogy beszélt arról is Bakúr, hogy a vezetőfülkében alszanak a, a sofőrök, és hogy azt is említette, hogy hiányzik a megfelelő infrastruktúra. Én is azt gondolom, hogy amíg nincs meg ez az infrastruktúra, egész egyszerűen is betiltani a vezetőfülkében alvást. Ehelyett ö, azt javasolhatjuk, hogy amennyiben lehetséges, akkor ne aludjon a vezetőfülkében a gépjárművezető, de az én véleményem szerint ez csak ajánlás kell, hogy legyen az infrastruktúra irányában. Aztán a lakóhelyre való visszatérés a bizottság javaslatában túl szigorú volt. Tehát mondjuk nyilván a, a sofőr kell, hogy megválassza, hogy hol tölti el a pihenő idejét, de mondjuk azt sem engedhetjük meg, hogy mondjuk a vállalkozás, aki alkalmazza kell, hogy kifizesse neki egy nyaralást, vagy ilyesmi. De hát el kell dönteni, hogy most akkor mi minősül lakóhelynek, ami itt a szövegben van, tehát hogy az az ország, ahol a cég székhelye található, vagy az érintett személy bejegyzett címe. Én nem vagyok nagyon, nem örülök nagyon ennek a könnyű haszongépjárműves rendelkezésnek, de beszélhetünk majd még erről. Szerintem reálisabb a felbontás. Én a négy hetes referenciaidőszakot támogatom, amit a bizottság javasolt, és szerintem a visszatérésre is, tehát a, hogy a bázisra visszatérnek a sofőrök, erre is ezt a négy hetes időszakot kellene alkalmazni. Csak azért, hogy következetesek legyünk. Úgyhogy, de hát várom a közös munkát, szerintem majd jól együtt fogunk működni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paloma López Pelmere, jó. Gracias, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak azt a munkát, amit elvégzett a véleménnyel kapcsolatban. Utána pedig szeretnék egy javaslatot tenni, azt gondolom, hogy Bach úr nagyon széles körben figyelembe vette a javaslatokat, de szeretnék még valamit hozzátenni. A jelenlegi szabályozáshoz még hozzá kellene tenni egy erőteljesebb ellenőrzést, és szankciókat is be kellene vezetni, ami a vezetés és pihenési időket illeti. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi elosztási rendszert nem szükséges megreformálni, mert a jelenlegi szabályozás működik. Ugyanakkor a konzultációk során a kéthetes referenciidőszakkal kapcsolatban semmilyen probléma nem merült fel, ezért nem tudjuk, hogy miért akarja a bizottság átalakítani ezt a szabályozást. Másrésztről a heti 45 órás pihenőidőt szerintünk mindenképpen a vezetőfülkén kívül kellene megtenni egy megfelelő helyen. És ezt a munkaadónak kell biztosítania. És a lehető legjobb lehetőségeket kell itt megteremteni, és biztonságos helyen kell, hogy ott tudják hagyni a járművüket. Ezen kívül szerintünk szükséges az, hogy jogszabályban legyen lefektetve, hogy a sofőr hazatérését szintén a munkaadó fizesse. És úgy gondoljuk, hogy kétségkívül fontos az intelligens tahográfok használata, mert csak így lehet erőteljesebb ellenőrzést megvalósítani a vezetés és pihenési időket illetően általánosságban. Ezt gondoljuk a javaslatról. És mindenek előtt azt szeretnénk kiemelni, hogy nagyrészt egyetértünk a megfogalmazott véleménnyel. Köszönöm szépen. Köszönjük. Lambert asszony következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karima Deli, a mi árnyék előadónk nevében szólok hozzá, és ő úgy véli, hogy a frakciónk részéről szeretnénk megköszönni az előadónak a kiváló munkát. A véleménytervezet bizonyítja, hogy megértettük, mennyire sürgető a helyzet, és hogy milyen nagy mértékű a probléma. Ami egyértelmű az előadó javaslataiból, az az, hogy szabályokat kell megfogalmaznunk, és konkrét, hatékony, megfelelően ellenőrizhető és végrehajtható szabályokat kell meghatározni. Tehát támogatjuk azt, hogy az ágazat digitalizációja jobban megvalósuljon. A digitális tahográfokat a lehető leghamarabb be kell vezetni, mert csak ezzel lehet ellenőrizni a jogszabályok betartatását, és a közúti biztonságot is csak így lehet megvalósítani. És itt most mások biztonságára is gondolok, nem csak a vezetőkére. Támogatjuk azt is, hogy az alkalmazási kört a könnyű tehergépjárművekre is kiterjesszük, és nem szabad arra lehetőséget adni, hogy a nehéz haszongépjárművek kibújjanak a szabályozás alól. Meg kell védenünk azokat a vállalkozásokat, amelyek 100 kilométernél rövidebb távon használják ezeket. Ami pedig a vezetőket illeti, hogy a heti pihenőjük során a vezető főkében aludjanak, még jelenleg nincs arra szabályozás, hogy eh, hol kellene eh, aludniuk. Valójában arról van szó, hogy hiányzik eh, a szabályozás arra, hogy ezek a vezetők, ha akarnak, akkor hazatérhessenek és ott pihenhessenek. A munkaadók hetekig vagy hónapokig az úton tartják a sofőröket, és a Szociális Ügyek Szakbizottságának részt kell venni abban, hogy megvédjük ezeket a sofőröket. És a mi frakciónk ebben az irányban fog módosítókat megfogalmazni. Köszönöm szépen! Köszönjük, Róza Damátó következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a vezetési idővel, illetve pihenőidővel kapcsolatban, hogyha beavatkozunk, az azt jelenti, hogy nagyobb védelmet biztosítunk a járművezetőknek, ha kipihentebbek, akkor a közúti biztonság is javul, és én is szeretnék majd módosítót benyújtani, hogy javítsam a szöveget ezzel kapcsolatban. Aztán pedig a menetíró készülékek alkalmazása lehetővé teszi, hogy betartsák a napi és heti vezetési időt, a szüneteket és a pihenőidőket, és ezért szükséges, hogy reagáljunk, és csökkentsük azt az időszakot, aminek a végén kötelező előírás lesz az intelligens menetíró készülék alkalmazása, és természetesen Jelenleg rövide, jelenleginél rövidebb időszak után kell lehetőséget biztosítani a hazatérésre, illetve lehetőséget biztosítani a pihenőidő felhasználására, illetve biztonságos parkolóhelyek használatára, megfelelő higiéniai létesítmények és szállás lehetőségek alkalmazására használatára és a járművezető választása, például, hogy a hosszú pihenőidejét hol tölti el. Méltóvá kell tenni a munkakörülményeket, emberhez méltóvá a járművezetők számára, és én e tekintetben fogok módosító indítványokat benyújtani az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm szépen. Dominik. Köszönöm, elnök asszony. Ami a vezetési időket illeti, és a pihenési időket a közúti sofőrök esetében, mi nagyrészt egyetértünk az előadó javaslataival, tehát Bach úr javaslataival. Rövidíteni kell az átmeneti időszakot és a digitális tahográfokat is bevezetni minden járműben. 2024-ig kellene ezt megtenni. Ez egy elég hosszú időszak. Egyetértünk abban, hogy nem szabad a könnyű haszongép járműveket sem mentesíteni, a 3,5 tonna alatti járműveket, illetve azt is mondja az előadó, hogy a vállalkozásoknak kellene úgy megszervezniük a munkaidőket, hogy a vezetők hazatérhessenek, és a 45 órás heti pihenő helyett ezt az időszakot csökkenteni lehetne. És az előadó nem mondja ki egyértelműen, hogy a vállalkozásoknak fizetniük kellene a szállásdíjakat a heti pihenőidőszak alatt. És szeretném hozzátenni, hogy ez a pihenés természetesen a vezetőfőkén kívül kell, hogy megtörténjen, vagy egy hotelben, vagy odahaza. Végül pedig szeretném elmondani, hogy üdvözlöm a pihenési idő átdefiniálását, ami megtiltja a vezetőfülkében történő pihenést, és az általánossá vált kabotást, ami tönkreteszi a vállalkozásainkat. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Még van néhány név egy másik listán. López Fontanyi asszony. Mikrofont kérünk szépen a beszélőnek. Gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy Georg Bach kiváló munkát végzett, és az az igazság, hogy nagy mértékben osztom a jelentésében leírtakat. Nagyon fontos egy biztonságos pihenési övezetet létrehozni megfelelő felszereltséggel. De az is egyértelmű, hogy ez nagyon gyakran nem történik meg jelen pillanatban. És az, hogy a vezetőfülkében mindenképpen megtiltjuk a pihenést, az talán túlzás, hiszen nincs mindig megfelelő alternatíva és elég rövid időt szabtunk meg ahhoz, hogy a biztonságos zónák addig létrejöhessenek. És nem értek egyet azzal sem, ami a negyedik módosítóban szerepel, amely a könnyű haszongépjárműveket is bevonná a 100 kilométernél rövidebb utak esetében. Az én városomban, ami az egyik legfontosabb logisztikai központ Spanyolországban a hely elhelyezkedésénél fogva, Szaragozának hívják ezt a várost. Tehát egy ilyen város bekerülhetne az irányelv hatája alá, még akkor is, hogyha ugyanabban a tartományban történik a szállítmányozás. Tehát ebben az esetben más kilométer számot szeretnék elérni és ami a helyi vagy regionális szállítmányozást illeti, ott is sokszor három és fél tonnánál könnyebb járműveket használnak, és őket sem kellene az irányelv hatája alá vonni. Sokszor ezek a járművek nemzetközi szállítmányozásra is felhasználásra kerülnek, és azt hiszem, hogy a digitális tahográfok mindenki számára megfelelő lehetőséget jelentenének. Köszönjük szépen, Pilinszki úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is elismerem az előadó kiváló munkáját, és én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulási alap a munkánkhoz ebben a témában. Nagyon röviden négy dolgot szeretnék elmondani. Először a hivatkozási időszakról szeretnék mondani valamit, amit a heti pihenőidő kiszámításához használunk. Szerintem jó lenne, hogyha az előadó javaslatát követnénk, és ezt a két hetes időszakot tartanánk meg, ahelyett a négy hét helyett, amit a bizottság javasol. Ezt azért mondom, mert a két hetes időszak jobb garanciát ad arra, hogy megvédi a munkavállalókat, és korlátozza a rugalmasságot egy két hetes időszakra, tehát ezen belül dönthetik el, hogy pihennek vagy sem mert a négy hetes időszak azt jelentené, hogy lehetőség van akár arra is, hogy új módokon szegjék meg a vállalkozások a szabályokat, és kizsákmányolják a munkavállalókat. És a kéthetes időszak fenntartása nem követeli majd meg azt, hogy a vállalkozások átszervezzék a munkarendszerüket, mert most már megvannak a megfelelő időkeretek és útvonalak. Ami pedig a három és fél tonnás járművekre való kiterjesztést illeti, szerintem ez nem megalapozott. Azért gondolom ezt, mert nem lehet nagy mértékű nemzetközi szállítmányozásba kezdeni egy három és fél tonnás járművel. Ezzel nem lehet sok árut szállítani. Hogyha a szabálysértésektől tartunk, akkor annak lehet egy módja, lehet ezt korlátozni valahogy, de nem kell általánosan kiterjeszteni a szabályozást ezekre is. A harmadik pont témája a vezető hazatérésének a költségei. illetve a sofőrök munkájának olyan megszervezése, hogy két hetente hazatérhessenek. Azt gondolom, hogy ez támogatásra érdemes. Ennek jelentős kedvező szociális hatása van. Lehetőséget kellene adni arra, hogy ahogy az előadó is javasolja, ez a rendelkezés biztosítsa azt, hogy a vezetők hazatérhessenek az otthonukba, vagy egy másik helyre, hogy pihenjenek, és hogy ezt a vezetőnek kellene eldöntenie. Ami pedig az intelligens tahográfokat illeti 2021 december 31-ig, szerintem ezt mindenképpen támogatni kell, semmi okunk nincs arra, hogy ezeknek a bevezetését késleltessük. Azok az érvek, melyek szerint ez költségekkel jár, az nem megalapozott, mert a költség elhanyagolható a jármű értékéhez és az egyéb felszerelések értékéhez képest. Az újabb közúti járműveknek már van ilyen elektronikus tahográfjuk, tehát ez az a négy dolog, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Thank you, Madam Sonder. Köszönöm, Szandré asszony. Merci, madame la présidente. Alors, je voudrais... Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék eh, gratulálni az előadónak az elvégzett munkáért. És szeretném azt is elmondani, hogy támogatom őt abban a három pontban, amit legfontosabbnak eh, tart. Először is, eh, hogy a vezetőfülkében való pihenést meg kell tiltani, másodszor, hogy intelligens tahográfokat kell használni az összes járműben, 2019-től, vagy esetleg egy észszerű határidő után, és itt a bizottság által javasolt határidőt is be lehetne eh, tartani, de az eh, túl hosszú szerintünk. Harmadszor eh, azt gondolom, hogy be kellene zárnunk azt a joghézagot, ami jelenleg létezik a könnyű haszongépjárművek esetében. És ezeket be kellene vonni az összes rendelkezés hatája alá a közlekedési csomagon belül, azt gondolom, hogy ez fontos a közúti biztonság szempontjából, és a vezetők munkafeltételei szempontjából is. Korlátozni kell a tisztességtelen versenyhelyzeteket is. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm. Bach úr, hozzátenne valamit? Igen, Szeretném néhány pontban rögzíteni álláspontomat, ha megengedi elnök asszony. Először is. Köszönöm szépen azt, hogy belátták, hogy a tahográf bevezetése a lehető leghamarabb kívánatos. A parkolóhelyek hiányával kapcsolatban és a jelentés összefüggésében korábbi euró matricák bevezetését és a vonatkozó irányelvet is figyelembe kell venni, és itt beruházásokat irányoztak elő a tagállamokkal együtt parkolóhelyek létrehozására. Nagyon gyakran a, a teherautók nem ö, hagyhatják el az autópályát, holott egészen közel lennének pihenőhelyek. Tehát a tagállamokban több rugalmasságot kell meg, megengedni a tehergéperművek ilyen értelmű mozgásában, de mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Aztán a könnyű tehergéperművek felhasználását illetően teljesen készen állok a vitára és eszmecserére. Rugalmas mm, vagyok a 100 kilométeres rádiusz témájában is, meg a 3,5 tonna tekintetében is. A 3,5 tonna alatti teherautók egyáltalán nem nincsenek szabályozás alatt. Tehát a, a, így ezáltal az üzleti modell is változik. Egyre több ö, fuvart nagy teherautókról ilyen kis teherautókra tesznek át, és ez a, a négy-öt órát a, a, a vezetülésben alvók sofőrök ö, ö, alkalmazását is jelenti, ezt a nyomásgyakorlást kell megszüntetnünk. Ez nem csak egy marginális kérdés, nem csak egy mellékes ügy, hanem bizony ez az üzleti modell kialakult éppen a szabályozási hézag miatt, és mi, mint jogalkotók, lépéseket kell tegyünk ennek a kérdésnek a rendezésére. A, a heti pihenőidők, a, a a kabinon belül és kívül. Tehát a napi pihenőideket csak ebben a kabinben tölti el a sofőr. De itt is kell valamit módon segíteni a munkavállalót, és abszolút szükséges és realista megközelítés, hogy a meghosszabbított pihenőidőt hiszen tudjuk, hogy, hogy annyi kivétel van, hogy rövidített pihenőidőt lehet bevezetni, és kompenzálásokkal élni, Ám a bizottság javaslatát éppen ebben javítanám, hogy a kompenzáció meghosszabbított pihenőidőben tisztességes körülmények között valósuljon meg. És nem azt kell megkötni, hogy két vagy három hét legyen, vagy négy hét, hanem az Európai Bizottság javaslatát támogatni az egységesség érdekében. Köszönöm szépen. Bach úr, talán a bizottság is szeretne hozzátenni valamit e helyt. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom a vita nagyon gazdag, konstruktív eszmecsere volt, és mutatja, mennyire összefüggenek és egymástól függenek ezek a témák. Labajava asszonya és Bach úr jelentései, és ott egy harmadik is mindjárt. Tehát a közlekedési ágazat, mint jól tudjuk, nagyon fontos a gazdaság szempontjából, 5 millió embert foglalkoztat körülbelül Európában. Javaslatunk célja az volt, hogy jó munkakörülmények között dolgozzanak az emberek, egy jó működő ágazatban, méltányos versenyben, egyenlő feltételek között. Az is cél volt persze, hogy csökkenjenek az administratív terhek a vállalatok vállán, és jó átlátható szabályok mentén betartassanak ezek a szabályok. A TAN bizottságban is most folynak a viták. Ebben a témában fontos belátnunk, hogy mindezek a témadossziék szorosan összefüggenek. Egyrészt a piachoz való hozzáférés, a munkaerő kiküldése kell, hogy a méltányos verseny és a munkajog szabályait figyelembe vegyék vonzóbbá kell tennünk ezt a szakmát, már most is kevés a teherautósofőr a piacon, és az útdíjak, valamint a szociális feltételek esetében is szerveznünk kell, például az útdíjak egy részét a parkolóhelyek létesítésére és tisztességes pihenőhelyek kialakítására kellene fordítani, miközben fellépünk a letterbox vállalatok ellen, az állvállalatok ellen, és a tahográfot is bevezetjük. Mindeközben olyan világos szabályokat kell létrehoznunk, amelyeket könnyű betartatni és betartatni. Labajva asszony jelentéséhez, jelentéséhez kapcsolódóan, és üdvözlöm a világos szabályokat, a végig gondolt ágazat specifikus szabályok illeszkedését az általános munkaerő kiködés Ez A bizottság részéről csak üdvözölni tudjuk ezt a széleskörű módszertant, amely specifikus szabályokat határoz meg a közlekedésben dolgozók számára a kiküldött munkaerő irányelv szélesebb keretein belül, így lehet működtetni ezt. Aztán üdvözöljük a jelentésben kifejezett nézeteket, mi, mi szerint a kiküldetés szabályai a kabotás műletekre is kell, hogy vonatkozzanak, és nem alkalmazandóak a tranzit műveletekre. A nemzetközi közlekedés kicsit bonyolultabbá teszi e kérdést rendezését, itt további eszmecsere lesz szükség. Egyetértünk Dabajava asszonyal abban is, hogy a hosszú távú kiküldetést nem lehetne a közle közlekedés specifikus szabályra levenni, a hosszú távú kiküldetés esetében egy bizonyos kontinuitása van a szolgáltatásnak, amelyet az adott tagállamban a munkavállaló nyújt, és ez nyilván a közlekedés, a közötti közlekedésben nem valósul meg a dolog sajátságai miatt. Végül pedig az igazgatási terhek a speditőrvállalatok tett terhek, esetében a, a sofőr őre, illetve az ellenőrzésre, valamint a vállalatra kell tenni az ellenőrzés terheit. És a lehető legtöbb nyilatkozatot, bevallást, deklarációt standard formában, szabványosított, jól regisztrálható formában kell beadjon a vállalat. Fontos, hogy ne a sofőr kelljen adminisztráljon, hiszen nem az a dolga. Aztán köszönöm Bakur jelentését is, különösen a jelenlegi szabályok betartatásának fontosságát, illetve a tisztességes munkafeltételek biztosítását, hogy elkerüljük a versenytorzulásokat is. És bár a bizottság eredetleg nem javasolta, nagyra értékeljük azokat a módosítókat, amelyek az okos, az intelligens tahográf korábbi bevezetését irányoznák elő, ez egyetértünk. Bach úr 2000 2024 re gondolt. Az Európai Bizottságban most folyik egy tanulmány írása, amely a technikai működőképességet, illetve a, a régi teherautók új tahográfokoló felszerelésének költségeit mérik majd fel. Ennek a tanulmánynak alapján tudunk majd realista dátumot javasolni. ám valahol ott lesz, ahol Bakúr javasolta. Ám most gyűjtjük jelen pillanatban a bizonyítékokkal. Aztán a kis teherautók, 3,5 tonna alatti tömegű teherautók alkalmazása egyre növekvő mértéket mutat, valóban van egy ilyen tendencia az ágazatban, ezt mi is látjuk. Ám korai még eh, tendenciát eh, előre látni, hol vezet majd. A bizottság szándéka javaslatban az volt, hogy első lépéseket javasoljunk a, a furgon, furgon gépjárművezetők szakmai ságának meghatározásában. Arányosság alapján kell eljárnunk például a tahográf alkalma, beszerelésének követelményét, illetően a belföldi forgalomban. Ugye a vita főleg a nemzetközi szállításban alakult ki. A kis teherautók vonatkozásában Bach úr egy 100 kilométeres rádiuszt javasol. Tehát 100 kilométeren belül belföldinek számítana a szállítás, és a alkalmazó szabályok arányossága is ehhez igazodna egy olyan ágazatban, ahol a KKV-k a hagyományos nagy terautokat mozgatják. Örülök annak is hálás azért, hogy jelentéstevő javasolta azt, hogy a csökkentett heti pihenődő, rendszeres heti pihenődőbe való kompenzációját az elő, amely az szakmai és magánélet egyensúlyát is segíti, meg a közlekedés biztonságát is. Fontos, azt az elvet betartani, hogy a sofőr rendszeresen hazatérhessen. És az otthon vagy más magán ö, hely meghatározása számunkra üdvözlendő. Nem akarunk átsiklani a rendszeresség meghatározás felől. Négy hét, öt hét, három hét legyen Sokan beszéltek erről is. A lényeg itt az, hogy egy havi rendszeres alapon hazatérhessen a gépkocsi vezető, ezzel tudjuk meg, legküzdeni a nomád teherautósofőr jelenségét. Végül, de nem utolsó sorban említenék egy aspektust, amely nem merült fel, ám a 12-es módosító Bakur jelentésében erről szól, kapcsolódik a teljesítmény alapú bérezésre a sofőr esetében. Nagyon fontos elem ez, a, a fizetésnek fontos eleme. Az, hogy betiltjuk, annak negatív hatása lehet. A bizottság azért, javas, azért módosította ezt a javaslatot, hogy úgy alakítsuk ezt a prémiumot, hogy ne fenyegesse a közúti biztonságot. Tehát így kell meghatároznunk, hogy a jelenlegi rendelkezés milyen mértékben módosítandó. Én úgy látom, hogy a bizottság által javasolt rendelkezés, mi szerint a munkaadó kell, hogy szervezzen vagy fizessen szállást, továbbra is fennáll a jelentéstevő által benyújtott tervezetben, tehát ezen nem változtattak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a harmadik jelentéshez érkeztünk ebben a körben, ebben a témakörben, ez pedig rendelet módosítása, mely az ágazat fejleményeit igyekszik követni. Lope Fontanyi asszony kapja meg a szót előadóként, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. És valóban lezárjuk most ezt a vitát a harmadik véleményről. Ha megnézzük, hogy mi történt a két első vélemény kapcsán, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok ellentmondásos álláspont elhangzott, és volt több ülésünk is, de sikerült mégiscsak megállapodni bizonyos területekben. A szabad közúti szolgáltatás nyújtás joga lényeges, de egyes biztonsági és munkaügyi feltételeket is be kell tartani. És nem kérdés, hogy egyes országok ideértve a szállítmányozási szektorukat is különböző módon működnek. A javaslatok nagyon jók az egész Európát lefedő szektor esetében. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először nem szabad túlzott adminisztratív feladatokat eh, róni a független eh, egyéni vállalkozókra és eh, a KKV-kra. Jelenleg sofőrhiány van, és nem korlátozhatjuk túlzott mértékben azokat, akik szeretnének belépni ebbe az ágazatba. Ez ugyanis lefékezné a szállítmányozási szektort Európában, és ez káros lenne a gazdaságra nézve. A közlekedés nagyon sok munkahelyet teremt, és ezt is figyelembe kell venni. Ezért különösen a három és fél tonnánál kisebb járművekkel kapcsolatban így kell eljárni. Másrésztről nem gondolom, hogy megfelelő lenne, hogyha a kiküldött munkavállalók eh, rosszoló irányelvet arra használnánk, eh, hogy értékeljük ezeket eh, a vállalkozásokat. A bizottságnak igaza van abban, hogy az ágazatra jobban illő szabályokat kell meghatározni. A kabotás lehetővé teszi, hogy azok a vállalkozások, amelyek nemzetközi módon szállítanak, megtarthassák jövedelmezőségüket ugyanis ha ez nem lenne így, akkor a nemzetközi szállítmányozás ára jelentős mértékben emelkedne. A vita arról szól, hogy ezeket kizárjuk vagy befoglaljuk-e az irányelv alkalmazási körében. Ha többségileg úgy döntünk, hogy a kiküldetésről szóló irányelvben a kabotás is benne lesz, akkor meg kell majd állapodni hogy kiterjesszük a, azt a keretet, az időkeretet is, amelyben ezek a sofőrök haza tudnak térni. Biztosítani kell, hogy a vezetők visszatérhessenek abba a tagállamba, ahol a vállalkozást bejegyezték. Természetesen a nemzeti szállítmányozás is fontos, de sokszor egy harmadik országba történik a szállítmányozás, és ez hosszabb időt vesz igénybe erőteljesebb ellenőrzésre van szükség. Elhangzottak érvek a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvbe való bevezetés mellett is, például a szociális dömping, illetve a vezetők munkaügyi biztonsága. Sajnos nagyon sokszor történtek már visszaélések, és ez még most is így van de a legtöbb vállalkozás, amely nemzetközi szállítmányozást végez, nem mindegyikük él vissza a jogszabályokkal, ezért ezt nem is szabad így feltételezni. Ami a szolgáltatás nyújtás szabadságát illeti, nem állíthatunk akadályokat a szabad piac működése elé. de a székhelyválasztás szabadsága valódi jelenlétet követel az adott tagállamban. Ezért hatékonyabban kell ezt ellenőrizni, és gyakrab, gyakrabban kell az ellenőrzést megtenni, hogy a vállalkozás valóban jelen legyen abban az országban, ahol bejegyezték. És így lehet harcolni az úgynevezett postaláda cégek ellen. Ezen kívül a digitális tahográfok bevezetése is nagyon lényeges. Fel kell lépni a postaláda cégek ellen, és ezt az erőfeszítést fokozni kéne. Ezzel is egyetértek, a lehető leghamarabb meg kéne ezt tenni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Most megadom a szót Sean Simonnek. Parancsoljon, árnyékedóként. Köszönöm szépen. És köszönöm a jelentéstevőnek kiváló munkáját, meg a többi árnyék előadónak is. Azt a barátságos és konstruktív légkört, amelyben dolgozhattunk. A jelentéstevő jelentéstervezete 24 módosított tartalmaz, amelyek némelyiket támogatjuk, hiszen növelik a compliance ellenőrzések sűrűségét a letterbox vállalatok ellen lépnek fel. Másokat viszont nehezebben tudunk támogatni például, ahogy említette már azokat a mutatókat, amelyek a posting és a kabotás ügyeit kezelik. De remélem, hogy találunk olyan kompromisszumokat, amelyek révén, ahogy Martina is többször elmondta, el tudjuk érni ezt a közös célt, amelyben mindannyian egyetértettünk az informális árnyékadói beszélgetések során. Hiszen az a lényeg, hogy jó működő, betartható, betartatható szabályok jönnek létre, és a gyakorlatban megvalósulnak, és ez fontosabb, mint az ideológiai, elméleti ö, ellenmondások. Néhány gondolat még a jelentéstevő néhány módosítóira vonatkozóan, meg a milyenkel kapcsolatban. A letterbox állatokkal kapcsolatban örömmel láttam, hogy a jelentéstevő osztja ezeket illető agályánkat 5-ös, 6-os módosítóban véget akar vetni a letterbox vállalatoknak és az áll magánvállalkozóknak. Ám emlékezünk arra, hogy ezek a letterbox vállalatok olyan kis teherautókkal is működnek, amelyek a bizottság javaslata szerint csak négyet kell, a, kettőt kell a négy kritériumból betartsanak, a pénzügyi kapacitást beleértve, és szemben a jelentéstevő 13-as módosítójával szerintünk a kis teherautók mind a négy követelménynek meg kell feleljenek, beleértve a szakmai képzést és a, a jó hírnevet. Hiszen ez az a piaci szegmens, ahol a legtöbb jogsértés történik. Úgyhogy nem volna jó, ha kizárnánk éppen ezt a piaci szegmest. A kritériumok felét nem alkalmaznánk ezekre. És bár igaz, hogy a bizottság hatástanulmánya egy betartási költséget is tartalmaz, ez nem a teljes történet, úgymond, hiszen itt vannak megtakarítások is az ágazatok számára. 2,4 milliárdra tehető ez a megtakarítás. Tehát itt azért jól járnak ők is. Ami pedig a pénzügyi kapacitási követelményt illeti, a 18-as pontban a jelentéstevő másik rendszert javasolna a könnyű teherautókat működtető vállalatok számára. Érdemes, érdekes volna számomra belátni, vagy megvizsgálni, hogy vajon az által használt összegek, vagy említett összegek, például 1000 eurók egy könnyű terautóra vonatkozóan honnan származnak? A 17-es, 16-os, 21-es, 22-es pontokban a kiküldött munkaerő, munkaerő vonatkozására nem értünk egyet azzal, hogy a kabotást kivenni ebből. Szerintünk a kabotás olyan jogsértéseket kezelt, amely eleve a vállalat jó hírnevének sérüléséhez vezet aztán, ami meglátásunk szerint. Ami az ellenőrzést és a jogszabály betartását illeti, abban mindegyit értünk, hogy most rossz, gyenge az ellenőrzés, javítani kell rajta, ezért a 23-as módosító meg növelni az ellenőrzések számát, üdvözlendő, bár szerintem nagyobb ambíciókkal mehetnénk neki ennek saját módosítóinkban. Igen, az átmenet és nemzeti kabotás szabályok tekintetében azért a szabad mozgást engedjük meg, és vagy csökkenteni kell a kabotás időszakát, mert ha a művelet során nincs a kifizetési eszközök rendelkezés állása, vagy valahol a jelenlegi szabályok közelében kéne tartani ennek a rendezését. Azok a dokumentumok, amelyek a helyszín rendezésre vonatkozóan ott kell, a teherautóban vagy a rendelkezés álljanak, illetve az elektronikus fuvarlevél elérés, hát elérhetősége is fontos. Nem gondoljuk, hogy a 2024-es bevezetése az intelligens tahográfnak elég gyorsan történne. Szerintünk ez egy lassú folyamat lenne így. Inkább azt vizsgálnánk, hogyan lehetne 2021 végéig bevezetni ezeket. Várjuk a bizottság ebeli értékeléseit, hogy mennyire volna ez működőképes, vagy mennyire nem. A nemzetközi fordításban részvő vállalatok tekintetében ugye, hát szociális garancia alapot is meg kell nézni a pénzügyi képességkapacitás tekintetében, hogy legyen például a sofőr cseréjére, pótlására, betegszabadság idején elég forrása a vállalatnak, hogy fel tudja váltani, jobban képzett munkavállalók és jobb együttműködés a tagállamok között, azok a színszavak, ahol még fontosnak látó módosítások. Köszönöm, Sean. Stevens asszonyi a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, jó napot! Én mindenek előtt szeretném megköszönni jelentéstevőnek a tervezetét. Szerint én is osztom azt a nézetet, hogy az illegális tevékenységek ellen fel kell lépni, például az áll magánvállalkozás, illetve a letterbox váltok ellen. Ez a legfőbb cél. A tisztességes versenyben szereplő vállalatok viszont több levegőt kell kapjanak. Tehát szerintem a határidők megosztabítása jó, ugyanakkor világosan kell ezeket a követelményeket meghatározni, hogy betarthatóak legyenek. Például kétlem azt, hogy az a követelmény, hogy aktív munkaerő kéne legyen a székhelyen, nem betartható a kabotás tekintetében. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy világosabb szabályok jönnek tehát amelyek könnyen betarthatóak. Ez nagyon fontos. Azt is helyesnek tartom, hogy az Európai Bizottság nagyon látni kell azt is, hogy bizonyos követelmények betartása ellenőrzése nagyon nehéz, a kabottás csökkentése cél kell legyen, a környezetvédelem tényezői is kell, hogy szerepeljenek. Egy kis ország, mint hazán Belgium, az 5-7 napos határidő esetén ezt túl hossznak találják szerintem, ha rövidebbre vennék a határidőket az ország belül, akkor a kabotáson lehetne lépni, és a méltánytalan verseny ellen hatva tudnánk szabályozni. Szerintem ezen egyensúlyok mellett kellene együttműködve javítani a javaslatom. Thank you. Then I'll give the floor to... Uh, Köszönöm szépen, és most akkor Labajova asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Veronika a befontányi véleményét nagyra értékelem. figyelembe vette, hogy mire van most szükség, arra, hogy a tágabb kereteket megnézzük a nagy képet nézzük, különböző dossziékra is utalt, amelyeket mi is tárgyalunk, említettem őket én is, hogy ezek összefüggnek, említette a kiküldetés irányelvet, a járművezető kiküldetéséről szóló irányelvet, a vezetési és pihenőidőt, a saját dossziéját, tehát ezek mind-mind összefüggnek, és említette a kabotás költségeivel kapcsolatos aggályokat, a belső piac működését, az adminisztratív terhek csökkentését, a bürokrácia csökkentését, a KKV különleges helyzetét a közlekedési és szállítási ágazatban, a versenyt, úgyhogy azt hiszem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk az árnyék előadói találkozókon és szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a mobil jellegéből adódóan ez az ágazat külön jog, jogszabályt érdemel. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor Rineronya Klári következik a GUE frakcióból, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, és köszönöm szépen, hogy az árnyék előadókkal kapcsolatban is így megnyitotta a, a párbeszédet. Nagyon fontos, hogy egy ennyire összetett kérdést alaposan meg tudjunk tárgyalni. Hogyan tudjuk azt mondani, hogy a dolgozók ugyanolyan körülmények között dolgoznak, és ugyanolyan javadalmazást is kapnak, és a verseny is tisztességes, ez a kérdés. Északról kaptam hazam északi részéből egy kis és vállalkozástól kérdést, és ők arról beszéltek, hogy milyenek a helyi dolgozók munkakörülményei. Gyakran olyan körülmények között alkalmazzák a nagyvállalatok a sofőröket, amelyek nem megfelelőek, nyomást gyakorolnak a dolgozókra, és egy kisvállalkozás, egy fuvarozó kisvállalkozás nagyon el kell, hogy kötelezze magát, nagyon keményen kell dolgozzon akkor, hogyha az európai szabályokat is be akarja tartani. És látjuk a problémákat bizonyos területeken, tehát mondjuk ahol megállnak a járművezetők, a, gyakran a kabotás során megállnak, tehát javítani kell a munkakörülményeket, ahelyett, hogy rontanánk őket. Ami a frakciómat illeti, számunkra az a pontos, hogy meg legyen szervezve a visszatérés abba az országba, ahol a cég székhelye található, és ezt vegyük figyelembe, hogy hol regisztrálták a céget. Így tudjuk elkerülni az illegális kabotás kockázatát. És meg kell különböztetni a nemzetközi fuvarozást, és azt, amikor az adott egy adott ország fuvarozóival szemben tisztességtelen verseny jön létre. És ugye nyilván, hogyha lezajlott egy szállítási művelet, eltelik valamennyi idő, ami után a következő beindul. A kiküldetés tehát másképpen kell számolni. Mi egyetértünk a munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatban elmondottakkal, és azzal, hogy ö, ö, szembe kell szállni a szabálysértésekkel. Nagyon fontos betartatni tehát ezeket a szabályokat, és arra is érdemes oda gondol, arra is érdemes gondolni, hogy mi lesz, hogyha több járműre vonatkozik ez a javaslat, ha több vállalkozásra vonatkozik a, javaslat, és mondjuk a védelmet az is növelni, hogyha ugye a, kisebb gépjárművek is ide tartoznának, mert vannak olyan nagy fuvarozó cégek, amelyek elkezdenek kisebb súlyú gépjárműveket alkalmazni, hogy kikerüljenek a szabályok hatája alól. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Kérdezem, hogy az ölde képviseletében van-e itt valaki? már nem marad senki. Akkor az FDD-re kellene, hogy rátérjünk, de nincsen senki. És akkor az ENF következik, és Mártán úrnak adok szót? Nem, nem kér szót. Akkor megnézem a listámat, a hozzászólók listáját, és Szander asszony rajta van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is köszönetet mondok Veronikának, Veronika Lopé Fontányénak, mert nagyon jó munkát végzett már most is, és persze még több munkát fog végezni, tudom, hogy ez nem könnyű. Egyetértek előadónkkal abban, amikor ugye azt mondja, hogy küzdjünk az illegális gyakorlatok ellen és különösképpen, amikor a postaládat, postafiók cégekről beszél. Ezért nagyon fontos megerősíteni az ellenőrzéseket, és hatékony szankciókat kell alkalmazni az ilyen cégekkel szemben. Tehát ezen majd dolgozni fogunk, és az kapcsolatban is javaslatokat szeretnénk majd tenni, hogy milyen kritériumok határozzák meg a származási országot, vagy ilyesmi talán a, az üzleti forgalmat lehetne felhasználni. Ugyanúgy, ahogy a társadalombiztosítási koordinációs dossziéval kapcsolatban tettük. Ami a kabotást illeti, az álláspontom, hát nyilván ez eltér. Szerintem a kiküldetés feltételeit kell alkalmazni az első naptól kezdve, és kötelezően ö, valamilyen plafont kell, hogy szabjunk az, az engedélyezett műveletek számára. Hát nyilván a kabotás az ö, szükséges, hogy elkerüljük az üresen való visszatérést, de a helyi sofőrökkel szemben ne ö, legyen ez lehetőség tisztességtelen versenyre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Szander asszony, most pedig Pirinszki úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom a kollégákhoz, és megköszönöm az előadók munkáját. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Értjük azt a követelményt, hogy a, a tényleges ö, székhelyet meg kell ö, határozni. Ez ugye nyilván a postafiók cégek miatt alakult így. De persze azzal is legyünk tisztában, hogy a megfelelő ellenőrzéseket be kell tartatni a nemzetközi fuvarozási cégekkel kapcsolatban is. Tehát, hogy legyen administratív, technikai, operatív jellegű ellenőrzés. Tehát szerintem nagyon helyes kihangsúlyozni pontosan azt, hogy akkor melyik is effektíve a cég székhelye, amelynek alapján a szabályokat alkalmazni kell. Utána pedig a könnyebb gépjárművek alkalmazása, tehát hogy bevonása a javaslatba. Én értem mind a két oldalon elhangzott érveket, tehát értem azt is, hogy azt próbálják elérni, hogy ne lehessen kikerülni a szabályokat, a könnyebb gépjárművek alkalmazásával, viszont a kis és középvállalkozások helyzetét meg megnehezítjük, amikor ők megfelelnek már a meglévő szabályoknak. Tehát ugyanúgy, mint bármely más esetben szerintem óvatosnak kell lenni. A bizottság is elmondta, a kisebb gépjárművekre vonatkozóan, hogy a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, a között, hogy el tudjuk kerülni a visszaéléseket, de közben, hogy ne akadályozzuk meg azt, hogy ezek a vállalkozások részt tudjanak venni megfelelően a piacon. A kabotás jellegéről, tehát hogy ez egy idő, ideiglenes és nem állandó tevékenység, illetve az, hogy hogyan szálljunk szemben az illegális kabotással, Ja, szerintem a javaslatok megérdemlik, hogy támogassuk őket. Persze megint óvatosan kell megközelítenünk a témát, mert a visszaélések általában nem büntetőjogiak, hanem administratív jellegűek. Tehát legyünk óvatosak, ne vigyük túlzásba ezeket az intézkedéseket, hogy ne sértsük a vállalkozások érdekeit. Ami pedig azt a követelményt illeti, hogy a kiküldetési irányelv rendelkezéseit alkalmazzuk, hát amennyiben úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő, akkor a hét napos időszakot tartsuk be, nem pedig az öt napot, amit a bizottság javasolt. és érdemes figyelembe venni a kabotás műveletek számának a korlátozását megszüntetni, hogy a bizottság is javasolja. Végül pedig a szabályok betartatása és ellenőrzések témájában igen, hangsúlyozni kell ennek a szükségességét, és egyetértünk az előadóval. Ő azt javasolja, hogy duplázzuk meg a véletlenszerű ellenőrzések számát ahhoz képest, amit a bizottság javasol. Szerintünk ez egy jó és megalapozott javaslat. Az igaz, hogy további terhet jelentene az ellenőrző hatóságoknak, de nagyon is megalapozott ez, már abból a szempontból, hogy milyen eredményeket kívánunk elérni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Okay, thank you. Rendben, köszönöm szépen mindenkinek. Azt hiszem, hogy végére értünk a listának. Úgyhogy megbeszéltünk három különböző jelentést, amelyek, hát ezután a vita után még világosabban látszik, de nagyon hasonlóak. És ez az időbeosztásra is igaz, ugyanaz az időbeosztás mind a három jelentés esetében. A módosítások előterjesztésének határideje január 30-a 12 óra. Február 26-27-én tárgyaljuk a módosítókat, és március 27-28-án szavazunk a közlekedési bizottság május 15-én szavaz, és utána a plenárisra pedig a nyár elején vagy tavasz végén kerülnek a dossziék. Tehát érdemes ezt így egyben tartani. Megköszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm, hogy a bizottság is ezt meghallgatta és mindenkit emlékeztetek arra, hogy 14 óra 30 perckor kezdjük a munkánkat. Először Bizer Petka volt, Bulgária munkaügyi és szociálpolitikai miniszterét fogjuk meghallgatni. És ezért kérek mindenkit, hogy legyen pontos, érjen ide időben. Mindannyian tudjuk, hogy a bulgár elnökség prezentációjával kapcsolatban nagyon sok fontos téma merül fel, amely kihat a mi szakterületünkre itt a szakbizottságban, ezért kérek mindenkit még egyszer, 14 óra 30-kor pontosan legyen itt, amikor Biszepetkov ideér. És mondom még gyorsan, hogy a kiküldetési irányelvről az ötödik triológus tegnap este és éjszaka zajlott, és azt hiszem, hogy nagyon jó alkalom most, hogy találkozhatunk a munkaügyi miniszterrel az elnökségtől. Tehát hamarosan találkozunk. Délután remélem lesz polgártolmácsolás? kérdezi Pirinszki úr. Igen, mondja az elnök asszony, lesz. Köszönöm szépen, és hamarosan folytatjuk.